tudok beszéde végén. Lezárom a mai vitát, szerdán 12-kor szavazunk ebben a témában. Ne felejtsük el még, hogy ülésünket holnap 8.30-kor kezdjük, két óráig tart a délelőtti ülésszak, és délután pedig 3-tól 11-ig. A holnap ülés napirendje nyilvánossá tétetett a parlament honlapján. Jó éjszakát kívánok!